szépen. És most pedig tovább lépünk a magyarázatra. Először is a befektetési alapokról Kalidovszki úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Az alternatív befektetési alapok nagyon nagy jelentőséggel bírnak a gazdaságunk számára az Európai Unióban. Az ilyen alapok menedzsereinek meg kell felelniük a szabályoknak, amelyek lehetővé teszik, hogy egyáltalán szolgáltatassanak az Európai Unióban. A pénzpiaci felügyeletnek hatékonynak kell lenni, és biztosítania kell a szabályok teljesülését, és az összes jogi kiskaput be kell zárnunk. A javaslatok, amelyeket benyújtottam, az átláthatóságot, átláthatóságot erősítik meg a pénzügyi ágazatban, és ez pedig a nagyobb hitelesség és a stabilitás céljait szolgálják, és ilyen módon az egész gazdaságunk ügyét támogatják. Köszönöm szépen, és megadom egy percben Girillo úrnak a szót. Tessék!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 Kedves Pirilló úr, öné a szó. Sí. Signor Presidente. Elnök úr, a mai szavazás nagyon fontos előrelépést jelent az Európai Unió befekt, alternatív befektetési alapok szabályozására irányuló tevékenységének. Ennek az irányelvnek köszönhetően az alapkezelőket regisztrálni kell és engedélyeztetni, és az Európai Unión belül nagyon fontos szabályoknak kell majd megfelelniük. És most végre először ezt az ágazatot is szabályozzuk, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a mostani anyag lefektette az alapokat ahhoz, hogy egy igazi belső piac alakuljon ki a pénzügyi termékek területén is. Egy fontos dolgot szeretnék említeni. Az Európai Parlament nagyon sokat tett annak érdekében, hogy sokkal etikusabbá is váljon ez a piac. A nemrég átélt pénzügyi válság, amely a túlzott spekulációnak volt köszönhető, minden bizonyal rámutatott arra, hogy a fogyasztókat, a polgárokat jobban kell védeni. Éppen ezért szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Gozesz úrnak, a hatalmas, mondhatni gigászi munkáért. Elnök, köszönöm, Kamál úr. Senyor Kamál! Uh, köszönöm szépen, elnök úr! Az eredeti 18 hónappal ezelőtt benyújtott javaslatot nem voltunk elégedettek. Ez egy olyan javaslat volt, ahol nem konzultáltak az iparral, ez egy olyan javaslat volt, amely miatt lezárták volna a piacot, és nehető, nehézé tette volna, hogy az európai befektetők a nem EU piacokba ruházzanak be. És nagyon, nagy, nagyon aggasztott ez az eredeti javaslat. Szerencsére az árnyék jelentéstevők munkájának köszönhetően, és a biztos kitűnő, valamint a Bána soros, soros elnökség kitűnő munkájának köszönhetően olyan megoldást találtunk, amely működik, nyitva tartja a piacokat, átláthatóbbá teszi őket, és biztosítja, hogy az európai befektetők az Európai Unión kívüli piacokon is befektethessenek. Az ESMA szerepét ellenőrizni kell, hogy nehogy megakadályozza az EU alapok működését, de összességében egy elfogadható kompromisszumot fogadtunk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kamalom. Most pedig Diafe Demel úr, Andri Kiene asszony kap a szót, parancsoljon egy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gratulálok ehhez a nagyon fontos dokumentumhoz. Most, amikor az Európai Parlament meghozta a döntését, és megszűnt a tajvani állampolgárok Schengeni térségbe és az EU állampolgárok Tajvanba való utazásának akadálya, ehhez a tényhez gratulálni szeretnék. Hiszen nagyszerű, hogy vízum nélkül utazhatnak be tajvaniak Európába, és még a román, bulgár és ciprusi állampolgárok is végre vízum nélkül utazhatnak Tajvanba. Azt hiszem, hogy a tajvani lakosság is örül ennek az eredménynek. Köszönöm szépen, Luna asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakció nevében én is üdvözlöm, hogy a tajvani polgárok az Európai Unióba szabadon beutazhatnak. Azonban nyilvánvaló, nincsen olyan európai tagállam, amely elér, elismertett Tajvan. Ennek ellenére a beutazási szabadságot támogatom, támogatom, hogy beutassanak az Európai Unióba vízum nélkül. Azonban mi van Koszovóval, Európa legfiatalabb államával? 22 EU tagállam elismerte, csak 5 nem ismerte el. Ennek ellenére még meg sem indult a vízummentességgel kapcsolatos párbeszéd Koszovóval. A bizottság tehát nem indított el a párbeszédet, Malmström biztosnak remélhetőleg most már lesz alkalma megindítani a vízumentességi párbeszédet, párbeszédet. Így Európa legfiatalabb országának lakosai is ugyanolyan szabadon fognak utazni, mint Tajvan lakossága. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Fauf, eh, eh, Fran Bremt asszony jelentéséről beszélünk most. Egy perces hozzászólások. Ek asszonyé a szó. Elnézést! Elnök úr, Pöttering úr bár elment, de valaki más terelte el az én figyelmemet. Svédül. Nem, svédül, angolul, svédül beszélek. Az európai energia visszanyerési programot arra használjuk, hogy visszanyerjük az energiát és növeljük az energiahatékonyságot. Nagyon gyorsan meg lehet kezdeni a projekteket, és ezek nagyon értékesek ezek a projektek. A megállapodás, amelyet eh, komoly összeggel támogatunk Svédországban jó irányba tett lépésnek tekinthető. Az energiahatékonysági projektokat élettel kell megtölteni, hiszen ezek zöldebbé teszik a gazdaságunkat, és függőségünket az olajtermelő országoktól csökkentik. Az Európai Uniónak így kellene dön működnie, új, új területekre lehetne az úgynevezett mozgó alapok elvével irányítani a pénzt. Nagy, nagy tagállamok mindent megtettek azért, hogy az ígéreteiket ne tartsák be, és helyes, hogy az Európai Parlament a körmükre nézett. Nagyon fontos, hogy a szabályok egyértelműek, világosak és átláthatóak legyenek, és Fontos, hogy az adminisztratív költségek is csökkenjenek. Köszönöm. Most pedig Hanan képviselő <laughs> kapszott. Köszönöm szépen. Herman van Rompuy egy csodálatos beszédet mondott, és azt mondta, hogy az Európai Unió öm, borzalmas helyzetben van a globalizált ö, világban. Hát igen, Svédországban, vagy akár még Svájcban is az emberek tüntetnek az utcán, mert élelmiszerhiány van. Ugye ez, ezek az országok a más országok leépítésén dolgoznak. Ennyit a patriotizmusról. Aztán Van Rompuy úr azt is mondta, hogy a nacionalizmus az euroszkepticizmussal egyelő, és az a háborúhoz vezet. Márpedig ne felejtsük el azt, hogy a hazaszeretőknek volt köszönhető az, akik, hogy harcoltunk az európai népek függetlenségéért, ők már nem is léteznének az európai országok. Köszönjük szépen! Tovább lépünk. Az EU-USA csúcs találkozó témájában Andrikéjén asszony szól hozzám. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm Barack Obama e döntését, hogy a Lisszaboni EU-USA csúcson részt vegyen, és ezért igennel szavaztam az állásfoglalás mellett. Nagyon sok nyitott kérdés van az EU, USA e, ügyei e, súlyos kérdéseket vetnek fel, nagyon fontos megállapodásokat kell kötni, és olyan ügyekben, mint az éghajlatváltozás, a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése, a pénzügyi válság meghaladása, Előre kell lépni. A gazdasági partnerség előre viszi a gazdasági fejlődést az egész világon, ezért ennek prioritása van. Ezért megfelelő közös stratégiát kell kialakítanunk, azért, hogy egy stabil visszatérést biztosítsunk a krízisből, megfelelő ösztönző csomagokról tárgyaljunk, és a más nagy globális játékosok valuta manipulációira is szóljunk. Köszönöm szépen, Klejsz úrnak adom meg egy percben a szót. Excuseer, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a MAN jelentés ellen szavaztam, tekintettel arra, hogy az önállításnak a politikájáról szól ez a jelentés. Rendkívüli szörnyű szociális következményei lesznek, és még több immigráció jön majd ide ebbe a térségbe. Nagyon cinikusnak tartom, hogy legalizáljuk az immigrációt, ehelyett megfelelő információs állapotokat kell teremteni. Ha normálisan fejezzük ki, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a kormányok részéről egyoldalú propagandát folytatnak, és ezzel támogatják továbbra ezt a tömeges integrációt és multikulturális integrációt. Gyakorlatilag itt egy költség eredmény analízis kellene végrehajtani, mielőtt ilyen intézkedéseket leszünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Skinner asszonynak adom meg egy percben a szót, tessék. Skinner úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy ez mi, hogy függ össze az EU-USA csúcssal, de azt kell, hogy mondjam, hogy a kompromisszum jó, de úgy tűnik, hogy túl hosszú, és nem eléggé foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyekkel foglalkoznunk kellene. Le kell rövidíteni ezt a szöveget, azért, hogy a esetleg tíz, vagy akár csak három pontból álló terv legyen belőle a Transatlanti Gazdasági Tanács számára, és a kongresszusban dolgozó kollégáim is ezt átlássák. Például a nulla vámos játszma felmerülhet, mint egy ilyen téma, ahol a versenyképet növelni lehet, és ez kiterjedhet esetleg a mezőgazdaságra is. Illetve arra terjed ki, mire kiterjesztjük. A parlamentnek nem szabad várni arra, hogy az adminisztráció határozza meg, hogy mit teszünk mi a transatlanti gazdasági tanácsban, nekünk kell a lépéseket megtenni. Ugyanakkor ennek a dokumentumnak hiányosságai vannak, bár rászavaztam, és az új kongresszus házelnöke biztos, hogy üdvözölni fogja ezt a dokumentumot, és igyekszik majd jobb munkát végezni velünk a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Skinner úr. Kleis úr, kért szót. Eh, verslag. Elnézést kérek, itt tévedtem eh, a jelentéssel kapcsolatban. Én nem az eh, csúcs találkozóval kapcsolatban akartam nyilatkozni, úgyhogy meg szeretném majd ismételni később. Tehát az ön nyilatkozata, mire vonatkozott, amit az imént tett? Köszönöm szépen, elnök úr. A, a 14-es eh, módosítójavaslat ellen szavaztam a csúcs találkozó kérdésében. Itt azt mondták számomra, hogy meg kell kétszereznünk eh, az erőfeszítéseinket, eh, különösen ciprusi kértésben. Ez megszégyenítő dolog. Ez egy európai probléma. A probléma abban rejlik, hogy Észak-Ciprust eh, illegálisan szállta meg, jogálisan szállta meg a török hadsereg. Miért avatkozik ebbe bele az USA ennek? Ehhez semmi köze nincsen az USA-nak. Azt gondolom, hogy az Egyesült Államok megpróbál ja, benyomni Törökországot az Európai Unióba, és ez az, ami a probléma itt egy föderális alkotmányt kell létre akarnak létrehozni Ciprusról. Ehhez arról kellene beszélnünk, hogy török csapatokat kivonják Ciprusról. Ha erről nem szólhatunk nyíltan egy európai parlamenti jelentésről, akkor gyakorlatilag de facto már elismertük Észak-Ciprus jogellenes megszállását, és ez további előnyt jelent Törökország számára. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a légi utas adatokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek be kell bizonyítania, hogy a biztonság és a terrorizmus elleni harc kérdéseit nagyon komolyan veszi, épp úgy, mint a szervezet és a transnacionális bűnözés kérdéseit. És persze az olyan partnereinkkel, mint az USA-val, Kanadával és Ausztráliával való kapcsolatainkat is komolyan veszük. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése után az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek az EU harmadik államok megegyezés között létrejött PNR adatátvitelekre igent kell mondania. Úgy gondolom, hogy ezt a hatalmunkat felelősségteljesen kell, hogy alkalmazzuk és használjuk. Május 5-én a parlament úgy döntött, hogy a PNR-ről elhalasztja a szavazást, és a jelenlegi EU-Kanada megállapodás PNR része nem érvényes, éppen ezért nagyon fontos, hogy zöld fényt adjunk ennek a megállapodásnak, és növeljük a biztonságot a transatlanti térségben. Az innovációs kooperáció együttműködés területén eh, Kaczmarek képviselőnek adom meg a szót. Unia Innowacji to projekt kluczowy dla Elnök úr, az Innováció Uniója nagyon fontos. Poznányban a regionális hatóságok eh, évek óta megrendezik az innováció világnapjait. Nagyon fontos a koordináció regionális, nemzeti és világszinten, és így hozzá, így ez a projekt sikeres véget érhet. Támogatom ezt a kezdeményezést, és úgy gondolom, hogy minnyájunknak támogatni kell az innovációt, hiszen ez nagyon fontos számunkra. Most pedig ismét André Kiene asszonynak adom meg a szót balsavau už šią labai svarbią rezoliuciją nes manau. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos állásfoglalás, mert meg vagyok győződve arról, hogy ez a szervezet rendkívüli fontossággal bír a célok megvalósítása érdekében. Ezen kívül azt is szeretném elmondani, hogy az EU és az EBS e Noha különböző szervezetek mégis az alapértékek, a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása ugyanazok az értékek vezérelik őket. Kazasztán esetében ugye nem sokára lesz egy csúcs találkozó. Szerintem itt mindenképpen hangsúlyozni kellene a demokrácia, az emberi jogok, illetve a szólásszabadság eszméinek fontosságát. Ugyanakkor lesz egy közfórum, ezt is lehetővé kell majd tenni. Az Egyesült államok is részt kellene vegyen ebben a munkában. Elnök, köszönöm. Man jelentés következik, demográfiai kihívások. Deidelova asszony. Itt van? Nincs itt a teremben? Akkor Roncúli asszony. Köszönöm szépen. Megszavaztam ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy hatékony, érdekes gondolatokat tartalmaz a demográfiai kihívásokkal kapcsolatban. A szociális politikák a tagállamok részéről oda kell, hogy figyeljenek a fiatalokra, hiszen ők a motorjai a növekedésnek. Segíteni kell a munkaerőpiaci beépítésüket, az állandó szakképzést és karrierjük növekedését. A családot is védeni kell, méghozzá konkrétabb, sokkal konkrétabb intézkedésekkel, ugyanis, hogyha a családot nem támogatjuk, akkor a társadalom alapegységét vetjük el. Éppen ezért nagyon fontosnak gondolom azokat a bekezdéseket, amelyek a családtámogatási rendszer megerősítését célozzák. Ezen kívül az örekedés ellen is fel kell venni a harcot, már pedig ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha a szociális hálót erősítjük, illetve a nyugdíjrendszert megreformáljuk. Ahogy a Spinelli úr mondta, Európa építése tőled is függ, az, hogy hogyan valósítjuk meg konkrétan. Köszönöm, Roncóli asszony, most Kalinowski úr következik. Köszönöm szépen. A demográfiai változások az elmúlt évtizedekben az Európai Unióban arra hívták fel a figyelmet, hogy megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjrendszerre van szükség. És persze a bevándorlási rendszereket is ehhez kell hozzáigazítani. Azt látjuk, hogy az emberek korábban mennek nyugdíjba, így 55 és 60 éves körük között egyre kevesebben dolgoznak. Másrészt pedig galoppírozik a munkanélküliség. Különösen a fiatalok körében. Nagyon fontos, tehát, hogy a fiatalokat és másokat is integráljuk a munkaerőpiacba jobb bevándorlási és egyben integrációs politikára van szükség, és ez alatt adunk választ ezekre a kihívásokra. Kaczmarek úrnak adom meg egy percben a szót. Elnök úr, igennel szavaztam a Mani jelentésre, igennel. A, hiszen a demográfiai változásokról van egy szó, és ez egy nagyon jó jelentés. Mi több, egy égető kérdést taglal. Nagyon fontos, hogy a kor alapján egy diszkriminációt megakadályozzuk, ugyanakkor, amikor a szolidaritásról beszélünk, akkor a szolidaritásnak ezt a sajátos aspektusát is figyelembe kell vennünk, jelesül a generációk közötti szolidaritást. Nem szabad, hogy az idősebbeket kiszorítsuk, vagy koruk alapján diszkrimináljuk. Az Európai Unió a fiatalokra is épít. Helyes ez, jól van ez így. Ugyanakkor is másrészt, de viszont nem szabad elfeledkeznünk azokról, akik hozzájárultak Európa kiépítéséhez. Köszönöm szépen, Harkin asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen egyetértek ezzel a megközelítéssel. Úgy gondolom, hogy a generációk közötti szolidaritás legalább olyan fontos, mint a tagállamok közötti szolidaritás. Három dolgot szeretnék kiemelni. Teljesen egyetértek a 24-es bekezdéssel, amely a kötelező nyugdíjkorhatáról beszél, tehát az emberek dönthessenek arról, hogy esetleg korábban menjenek nyugdíjba, legyen egy ilyen átmeneti zóna. Különösen örültem annak, hogy a családi gondozást nyújtókról szóló, különösen a 125-ös cikkre vonatkozó módosítómat figyelembe vették, hiszen ez a 125-ös bekezdés arról beszél, hogy össze kell kapcsolni a családi gondozást a fizetett munkával, és jobb helyzetbe kell hozni a gondozókat. Ugyanakkor a fiatalok garanciájára vonatkozó kezdeményezést támogatom. Ez a kezdeményezés azt mondja, hogy mindenki, aki négy hónapnál vagy hosszabb ideig volt munkanélküli, gyakornoki helyet vagy munkahelyet kap, és ezzel segítjük a munka munkába való integrálásukat. Mint mondottam, a mai helyzetben a szolidaritás nagyon fontos a generációk között is. Morkunájtje, azt mondjuk abszolút. E, Köszönöm szépen. Támogatom a MAN jelentést, ugyanis az e, a generációk közötti szolidaritásról is beszél. Gyakran szólunk az Európai Unió demográfiai problémáiról, de ez a mostani dokumentum konkrétan az összes generáció problémáira utal, a munkaerőpiacon az egészségügyi vetületeit is figyelembe veszélnek a kérdésnek, és ugyanakkor megfelelő megoldásokat is kínál a generációknak. Meg kell köszönni azt, amit tettek, és méltóságukat is biztosítani kell. De ugyanakkor a gazdasági helyzet is változóban van, és ez problémákat adhat. Ugye az Európai Unió családpolitikáját is erősítenünk kell, és az oktatáspolitikát is támogatnunk kell a fiatalok képzését. A fiatalokat minél hamarabb be kell építeni, vagy integrálni a munkaerőpiacra. Köszönöm szépen! Hennon képviselő. Elnök úr, a népkutatók azt mondják, hogy ahhoz, hogy egy populáció fennmaradjon, 2,1-es születési rátára van szükség, egy asszonyra vetítve. Nos, egész Európában az egyedüli ország, amely fenntartható szinten szaporodik, Albánia vagy Törökország, amelyet eh, nem tudom, hogy európai országnak lehet -e számítani. Sehol sem, még Oroszország európai részén sem érjük el a reprodukciót, és ezen a területen 100 millió embert fog 100 eh, millió emberrel csökken majd a lakosság. Németországban 20 év alatt 20 millióval csökken a lakosság. Semmit nem tudunk ezen változtatni, megtörtént a születési ráta csökkenés. A kérdés az, hogy hogyan kez, kezeljük ezt. Hogyan jutottunk ide? Nos, nem akarom egyszerűsíteni a dolgokat, nagyon sok minden ö, nem magyarázható az a, a fogamzásgátlók elterjedésével, a nők más szerepével a társadalomban, a más munkamódszerekkel, illetve munka vállalósi mintázatokkal, de ugyanakkor van egy terület, ahol az állam kifacsarta a magán szférát, ez pedig éppen az, ahol a nők fontos szerepet játszottak. Az első generáció, ahol a hagyományos szülői felelősséget nem biztosították, itt csökkent először a demográfiai növekedés. Tehát az a kérdés, hogy 100 millió embert hozunk be külföldről, vagy pedig megváltoztatjuk-e a demográfiai tendencia kérdését. Ez a legfontosabb kérdés Európában, is. azt gondolom, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni. Eh, Köszönöm, Henen képviselő. Most pedig Kárvályó asszony kap szót. A

befektetések, főként az innováció területén, illetve az emberi erőforrásokba. Csak így lehet új technológiákat kialakítani. Az innovációba való beruházást úgy tudjuk megvalósítani, hogyha támogatjuk a kutatást. Olyan kutatási programokról beszélek, amelyek egyed, egyedüliek az egész világon. Így lehet biztosítani versenyképességünket, lehet több munkahelyet teremteni, és az európai emberek életszínvonalát növelni. Arra van szükség, hogy minél magasabb sztenderdeket állapítsunk meg a kutatási keretprogram szintjén, ezért áramvonalasítani kellene a, az eljárásokat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Pirilló úr. segíteni kell a kutatási keretprogramok támogatását, és ez azt is jelenti egyben, hogy lendületet adunk a teljes európai gazdaságnak. A mai szavazással meg vagyok győződve arról, hogy hozzájárultunk méghozzá meghatározó mértékben ennek a célnak az eléréséhez. Főként a kis és középvállalkozások rendszerének támogatását tudjuk így előállítani, amely gyakorlatilag a gerincét adja az európai gazdasági életnek. Ezek sajnos, annak ellenére, hogy nagyon magas szintű munkát végeznek, nem mindig tudnak hozzáférni azokhoz a forrásokhoz, amelyek szükségesek egyébként az igen magas termelési sztenderdjeik tovább emeléséhez. Ahogyan a jelentéstevő is kimondta, ez egy nagyon időszerű kérdés, hiszen pont most félidős értékelését végezzük a hetedik kutatási keretprogramnak és a nyolcadik kutatási keretprogram előkészítésén dolgozunk, úgyhogy köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Elnök, köszönöm Pirilló úr. Egy percben Morkuletti asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Megtá- ö, megszavaztam ezt a dokumentumot, hogy egyszerűsítsük a kutatási keretprogramok végrehajtását, de ugyanakkor sajnos nem tudtam részt venni a vitán magán itt a plenáris ülésen. A dokumentumot nagyon fontosnak gondolom, és örülök annak, hogy elfogadtuk. Fontos tehát az, hogy az összes európai állam kutatói részt tudjanak venni a kutatási keretprogramokban, a közös programokban, hiszen itt nem ez egyes tagállami szintekről beszélünk, hanem ez egy közös európai érdek. A legtöbb tagállam most az új tagállamokban is gondolkodik, és fontos a pártatlan finanszírozás, a pártatlan támogatása a tudományos kutatóknak, hiszen a tudományos előre lépés hozzáadott értéket jelent, és ez nem csak az egyetemeken valósul meg, hanem más kutatóközpontokban is. Úgyhogy még egyszer támogatom a jelentést. Köszönöm szépen. Az állattartó ágazat kríziséről beszélünk, és Harkin asszony kap szót. A biztos azt mondta, hogy megvizsgálja a piaci támogatás lehetőségét, és ez helyes, de az állattartók sok oldalról kerülnek nehéz helyzetbe Drágónak a gabonára is sorolhatnám. Éppen ezért azt gondolom, hogy a bizottságnak azonnal a GMO-k um, importját tematizálnia kellene, hiszen hosszú ideje foglalkozunk ezzel a kérdéssel, de most már valamit tenni kellene. Hallottunk arról is, hogy a harmadik államokkal való jövő import tekintetében nincs egyenlő piaci esélye hazai és a külső termelők között, és a biztos pedig azt mondtam, hogy a ár kialakítását a bizottság folyamatosan nyomon és a bizottság biztosítja, hogy az ágazatban a versenye szabályok érvényesülnek, azért tehát, hogy ezt a cukorágazatban mondta a biztos, de nem csak a cukorágazatban, hanem az egész élelmiszerláncban így kell eljárnunk. Köszönöm, Harkin asszony. Pilóra kapszót. Köszönöm szépen. Támogattam az állásfoglalási indítványt, ugyanis most már évek óta Európában azt látjuk, hogy állandó válságok sújtják az állattenyésztési ágazatot, különböző okoknál fogva. Ugye volt a serté, illetve a jó és kecske ágazatban probléma, és sokszor a harmadik országból való hatalmas mennyiségű importtermékek beérkezése is problémát jelentett. De más gondok is adottak, például a tej és sajttáj ágazatban bekövetkezett problémák, valamint a gabona ágazat árvolatilitása, ahol hatalmas volt a spekuláció. A KAP reform 2013 után mindenképpen foglalkozott foglalkozzon majd ezekkel a kérdésekkel, és megfelelő választ találjon a teljes mezőgazdasági ágazatban az árvolatilitás megakadályozására. Úgyhogy kérem, hogy az Európai Bizottság minél gyorsabban, illetve hogy mm, dolgozzon ki olyan eszközöket, amelyek minél gyorsabban le tudják kezelni az árvolatilitásból adódó válsághelyzeteket. Köszönöm, Pirilló úr! Most Kelly úr következik. Eh, Támogattam ezt a jelentést, és egyetértettem a biztos által mondottakkal. Úgy gondolom, hogy itt a bizottság fontos lépéseket kell, hogy tegyen, eh, hiszen 1,2 milliárdos eh, kompenzációt kell fizetni, de másrészt meg most már nem vagyunk önellátóak. Ezen a héten egy szemináriumon vettem részt, és ugyanez a helyzet merült itt fel, mégpedig a vietnámi hal, melyet az Európai Unióba importálnak, nem olyan minőségű, és mégis olcsóbb az ára. És ugyanez történik az állattartók ágazatában, olcsóbban lehet importálni a külföldi húst és a külföldi gabonát, mint az Európai a Előfeltétele, kondícia, színek van onja, a politikának az, hogy megfelelő egyensúlyt biztosítsunk az egyes hatalmi ágak között, és ugyanazon helyzetbe biztos hozzuk a saját termelőinket, mint a külföldieket. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Kelly úr, ezzel lezártuk a szavazatmagyarázatok sorát. A ülést eh, felfüggesztjük, hogyha senki nem ellenzi,